Okay, good morning. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Elkezdjük a szavazást. Hát sajnos egy kicsit későn kezdjük. Általában svédül szoktam beszélni, de a szavazás alatt angolál, angolul fogom csinálni, mert könnyebb lesz így követni a szavazást. Nos, akkor megnyitom az ülést és a 11-es napi rendi ponttal kezdjük. Ez pedig a foglalkoztatási és szociális aspektusok a 2012-es évi növekedési jelentésben. Maybe Mr. Rumeva want uh, the Nos, a módosítókkal kapcsolatban szeretne hozzászólni valaki? Igen, a hetes módosítóval kapcsolatban. Most mondjam el, amit szeretnék ezzel kapcsolatban, vagy amikor szavazik róla, jó, akkor most. Ez a hetes módosító és a 23-as bekezdés, ez egy szóbeli módosító, amely három szavazást helyettesít, amely az automatikus szociális társadalmi stabilizátorokkal foglalkozom. Tehát a they szót ö, szeretnénk beletenni az ott lévő három szó helyett, mert ez így semlegesebb, tehát ez ennyire egyszerű. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most jöttem rá, hogy az 1-től 6-ig nincsen más vélemény, ezeket egyben vehetjük, nem? Egyenként? Jó, akkor az 1-től 3-ig egyben, nem, az sem. Jó, akkor egyenként szavazunk róluk, nincs probléma. Nos, akkor nézzük. Okay, we start with amendment one. Az egyes módosítót. Mellette kérem, emeljék fel a kezüket. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Három mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos, mellette, nem, az ötös, elnézést, tehát akkor az ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most jön a hetes, és akkor van egy szóbeli módosító. Valakinek van ellenvetése, akkor kezdünk szavazni. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. We then moving on to item number 12. Akkor jön a 12-es pont, energiahatékonyságról van szó. we first start with... Akkor kezdjük a 14-es módosítóval mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-et visszavonták, akkor a 8-as jön mellette ellene tartózkodás elfogadva. A hetes jön. Hetes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 18-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Tizenkilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jön a 11-es módosító, itt részenként szavazunk, az EPP kérte a részenkénti szavazatást. Az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tizenhármas, mellette, ellene, tartózkodás, Azt hiszem ellenőrizni kell. Jó, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. 13-as módosítóról van szó. Tehát akkor nézzük. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jön a záró szavazás az egész vélemény tervezetről. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Nézzük a 13-as program, pontot, a Daphne programot, és Bastos asszonynak megadom a szót. Eh, Köszönjük szépen, köszönöm elnök úr. Először is szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek, akikkel nagyon jó volt az együttműködés nem akarom nevenként felsorolni őket, de azért Gio kollégánőt megemlítem. Sajnos Franciaországban ragadt, mert ugye sztrájk van, a légi irányítóknak a, a sztrájkja. Tehát sok módosító volt, némelyik új gondolat, némelyik csak megerősíti a korábbiakat. Én ezeket megpróbáltam megtartani, azért, hogy fenntartsam a DAFNE programnak a finanszírozását, amely most az állampolgársági programokkal foglalkozik. Szeretnénk, hogyha a következő időszakra, 2014-2020-ra megmaradnának ezek a programok, nem szeretnénk, hogyha elvesztené a profilját, és továbbra is azt szeretnénk, hogyha fontos szerepet játszana a nők és a fiatalok és a gyermekek elleni erőszak elleni harcban. Nos, ezt akartam elérni, és ezért vagyok hálás a, az árnyék jelentéktevők és a titkárságnak, mind a bizottsági, szakbizottsági, mind az EPP titkárságnak az együttműködését. Jó, elnök, akkor elkezdünk szavazni. A 23-assal kezdjük mellette. Kérem, emeljék fel a kezeket, akik mellette vannak, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez azt, azt jelenti, hogy a 24-es módosító fogyottá válik, akkor jön a 3-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy a 32, 29, 26, 26, 30 és a 28 és a 25-ös fogyottá válik. Akkor jön a négyes kompromisszumos módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy az 33-as okofagyattá válik. Jön a 34-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, eh, kettes kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 35, 40 és 38-as okafogyottá válik. Tehát akkor jön a 36-os mellette, kérem emeljék fel a kezüket, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor jön a 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Sajnos, ha nem kapcsolják be a mikrofonjukat a hozzászólók, akkor nem hallják a tolmácsok. A 42-est ellenőrizzük, mondja az elnök. Megnyitom a szavazást a 42-es módosítóval kapcsolatban. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Akkor elutasítottuk. Okay. Now we're going to vote on amendment 44. Nos, akkor jön a 44-es mellette, kérem emeljék fel a kezüket, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45, 48, 47, 46, az mind akkor fagyottá válik. Jön a 49-es, mellette, kérem emeljék fel a kezüket, ellene, tartózkodás elfogadva. 50 és 54, együtt szavazunk róluk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53 okafogyottá válik, 55 nem, ezt visszavonták. Akkor jön az ötös kompromisszum. Tehát ötös kompromisszumos módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy 62, 61, 57, 58, 60, 59 okafogyottá válik. Akkor jön a 63-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos módosít, a kompromisszum? Nem, akkor az előzőt, tehát a 63-as módosítót megnézzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Tehát akkor jön a hatos kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy a 65-ös és a 64-es és a 65-ös okafogyottá válik, és akkor a 65-ösről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. es jön egy szóbeli módosító. Senkinek nincs ellenvetése ez ellen? Nos, akkor szavazzunk a mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68-as okofogyottá válik. Jön a 69-es mellette, kérem emeljék fel a kezüket, ellene elfogadtuk. A 70-es okafogyottá válik, ezért jön a 71-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 72-es okafogyottá válik, 73-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy a 8-as és a 7-es okafogyottá válik. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 11-es okafogyottá válik, tehát akkor jön a 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőrizni kell, tehát a 18-asat ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es okafogyottá válik, akkor az egyes módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jön a zárószavazás az egész állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Thank you very much, Mrs. Bastos. Köszönjük Bastos asszonynak. Igen. Tovább lépünk. És átváltok svéd nyelvre. Cornelison asszony nagyon mérges lett. Okay, please. Kérem. Folytatjuk a tanácskozást, és amint mondtam, átváltok svédre. Please sit down. Kérem, foglaljanak helyet. Vi kommer nu att... Uh, Folytatjuk uh, az ülésünket. akiken nincs rajta a fejhallgató, természetesen nem értik, amit most mondok, tehát kérem, vegyék fel a fejhallgatót. Most svédül beszélek tovább. A 14-es ponttal folytatjuk. Peti Keinen asszony sajnos elkésik, késve érkezik, mert a repülője késik, ezért az ötös ponttal folytatjuk, és lehet, hogy még a 18-assal fogjuk utána folytatni a 14-es előtt. Kérem, üljenek le, foglaljanak helyet, hogyha beszélgetni szeretnének, akkor kérem, ezt a termen kívül tegyék meg. Nagyon köszönöm. Tehát a 14-essel megvárjuk Pértikeinen asszonyt, és az ötössel kezdjük a nőkről és az éghajlatváltozásról szóló jelentést tervezettel kezdjük. Át is adom ki Nielsen asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Dörbeni csúcs most zárul egy kevésé ambiciózus végső megoldással, ami nem nagy lelkesedéset keletkeztetett. Nos, két üzenet marad a Durbani konferencia után. Az egyik az, hogy az Európai Unió hála a biztos úr segítségének újból felveszi az éghajlati diplomáciai tevékenységekben a vezető szerepet. Eh, harcol az éghajlatváltozás eh, ellen a eh, kevésbé fejlett és a, az inzuláris országokkal kart öltve. Az Egyesült Államokkal szemben az Európai Unió első, az első harcosok között van amikor az igazságoság mellett teszi le a voksot a nemzetközi tárgyalásokon. A másik kulcs üzenet az, hogy ennek a megállapodásnak a középpontjában a nők álltak. Az európai biztos és az elnök, Masabané asszony, és a az UNFCCC-nek az titkára is mind ebben a munkában részt vettek, de nem csak ők, hanem civil szervezetek is, amikor azzal foglalkoztak, hogy az éghalatváltozás és a nőknek milyen a kapcsolata. Dörben után a nők azok a változás főszereplőjévé váltak, nem csak mint politikusok, hanem mint állampolgárok is. Azt hiszem, hogy függetlenül az eredményektől örülni kell, kell annak, hogy a médiákban is megváltozott a paradigma. A nőket, akiket áldozatként állítottak be korábban, eh, mindegy, hogy most a fejlődés, a migráció, a természeti katasztrofák területén eh, ilyen szerepet játszottak, eh, továbbiakban már összetettebb a szerepük, nem csak áldozatok, hanem szereplők is, akik az éghajlatváltozás elleni harcban fontos szerepet játszanak. Nos, ennek, ezen eredmények ellenére nagyon sürgető az éghajlatváltozás elleni harc. Ugyanis ez nagyon fontos, hiszen az Európai Unió számára is lényeges prioritás mind a külpolitika, mind a belpolitika területén. A hátrányos megkülönböztetés, amely a nemekkel kapcsolatban, kapcsolatos, jelen van a társadalmakban, és nem reagálhatunk közömbösen az éghajlati politikákban, és nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a gondolatokat, tevékenységeket, amelyek az éghajlatváltozás elleni harcban nagyon fontosak. A jelentésben három üzenetet szerettem volna továbbítani. Először is, hogy e, e, ez egy alkalom és nem korlátozás e, arra, hogy hatékonyabban harcoljunk az éghajlatváltozás ellen. Ezen kívül a nemek közötti egyenlőség érvényesítése két elvre kell, hogy alapul, elven kell, hogy alapodjon. Egyrészt az egyenlőtlenségeknek a hatását ellen harcolni, de az okait is felkutatni, és pedig a pénzügyi függetlenség és a nők emancipációja keretében. Végül pedig meg kell értenünk az éghajlatváltozás és a nők közötti kapcsolatot, amely egy önkéntes folyamaton keresztül történik, és pedig az összesített adatok segítségével. Hogyha jobban ismerjük a körülményeket, akkor könnyebben tudunk döntéseket hozni, mint ahogy ez volt a példa a fejlesztési politikában is az utóbbi húsz évben. Az egész világban az a nők, amelyek, akik szenvednek a hátrányos megkülönböztetéstől, és a lehetőségeik ezért korlátozottabbak, és nem veszik őket annyira figyelembe, mint a férfiakat. Épp ezért a nemek szerint csoportosított adatok mutatják, hogy ezek jelen vannak, és azt mutatják, hogy nem tudnak hozzáférni a pénzügyi forrásokhoz, a tulajdonhoz, és kevesebb, mint egy százalékában részesülnek az, az a világ kincseinek, forrásainak. Sok, rengeteg nő van, aki egy dollárból él meg naponta. A parlamenti képviselőknek csak 17%-a, és parlamenti képviselő, és 8%-a miniszter Tegnap is beszéltünk az olyan munkaidőkről, amelyeket nem is fizetnek, például amikor a családtagokról, gyerekekről, idősekről gondoskodnak, vagy a háztartást vezetik, amely világszinten két harmadát jelenti a munkaidőnek, de csak a, a jövedelmeknek 10%-át. A nők áldozatai a a családon belüli erőszaknak, és a 80%-át adják a lakóhelyüket elhagyásra kényszerített embereknek, a természeti katasztrófáknak, is ők a legnagyobb áldozatai. Ezek a számok azt mutatják, hogy a kulturális szakadékok, a hagyományos és a társadalmi szakadékok a jogokat, a férfiak és a nők közötti különbséget befolyásolják. Ez minden területen jelentkezik, gazdasági politikai, társadalmi, stb. A nők kevésbé tudnak reagálni a méreható változásoknak, mint például az éghajlati felmelegedés és ennek a következményei. Ugyanakkor mégis előre léptünk a nemzetközi szerződésekben, amelyek jobban figyelembe veszik a nőknek a kiszolgáltatottságát. És hogy figyelembe kell venni a nők közötti, a, a nemek közötti különbségeket a különböző rendelkezésekben a különböző szerződések, mint például a 92-es Riói és a többi, azok figyelembe veszik már ezeket a szempontokat, és a nőket integrálni akarják minden éghajlati politikában a tudomásul vétele annak, hogy különbség van a, némek, a nemek között, azt jelenti, hogy a politikákat, tehát hogy a nők kezébe hatalmat adjunk, például azokat figyelembe kell venni, mert ez segíteni fog a természeti katasztrófák elleni harcban, de ugyanakkor hosszabb távi eredményeket is hoz. Tehát a nemek közötti egyenlőség érvényesítése csak így tudja elérni a célját figyelembe kell venni a megkülönböztetésnek a következményeit, és emancipációt kell biztosítani a nőknek. Így kiegészítik egymást a nők védelmére hozott intézkedések, amelyet a kritikus helyzetekben hoznak, és a mentalitások megváltoztatása, amelyet éghajlati politikákon keresztül kell elérni, és pedig a nők jogait biztosítani a tárgyalások során, és a finanszírozási mechanizmusok során. Ezen kívül a nők oktatását és bevonását a konzultációkba erősíteni kell, és olyan projektekbe bevonni őket, amely hatalmat ad a nők kezébe a fejlődő országokban élő nők és az Európai Unióban élő nők lehetnek a kezébe. Nos, az integráció az csak részben sikerült a különböző projektekben és az éghajlati programokban. A különböző fejlesztési segélyek és a fejlődő országoknak nyújtott segélyek ebben segítenek, de az éghajlati politikákban, az Európai Unióban ez még nem sikerült eléggé. A 2015-ös program, amely meghatározza a zöld e, gazdaság felé való elmozdulás, a kibocsátások elleni harc és ágazati harcok területén nem veszi figyelembe a, fék, a nők és a férfiak között közötti szakadékat. Pedig ez létezik még az Európai Unión belül is, és az energiapolitikákban, mint ahogy ezt tegnap is említettük, Eszrel a asszony jelentésével kapcsolatban. Nyilván ez a közlekedéssel is kapcsolatos a, a zöld politikának a, különböző pillérei azok továbbra is férfi jellegűek, és fontos, hogy ezeket megváltoztassuk, például a vállalati kultúrában, amely nem veszi figyelembe a nők és a férfiak közti különbséget. Ez nem csak igazságosság, hanem hatékonyságnak is a kérdése összefoglalásként. Azt szeretnénk, hogy a nemek fontosságát minden területen hangsúlyozzák, és hogy ezt ne csak a nők képviseletére ha korlátozzák a politika vagy a gazdaság területén. Olyan politikára van szükség, amely integrálja a nőket, és a férfiak és nők közti eh, egyenlőséget biztosítják a, azok a szakpolitikák, amelyeket megfogalmazzak, de nem e, tudatosan vezetik be a nemek közötti e, különbség kérdését, az nem fog segíteni. Szükség van a kutatásra, az adatok gyűjtésére, nemek csoportosításában, és az olyan témákban, mint a közlekedés, a mezőgazdasági politika, stb. segíteni fog abban, hogy jobban tudom tudatában legyünk a nemek közötti különbségeknek. Ennyit akartam ma reggel elmondani, ahogy bemutassam a jelentést, és köszönöm a jelentéstevőknek mindazokat a gondolatokat, amelyeket már elmondtak, és amelyeket majd elküldenek, és örülök annak, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk, és mind az intézményekben, mind a kollégák között, mind az állampolgárok között ez egy fontos téma lesz. Köszönöm szépen Nielsen asszonynak. Megadom a szót. Az első a hozzászók listán Esztele asszony, megadom a szót. Először is gratulálni szeretnék Kiel Nielsen asszonynak a jelentését nagyon jó szerkesztett és nagyon érdekes anyagról van szó. És hát persze nagyon is aktuális a téma. Különös tekintettel a Dorban utáni fejleményekre. Durbanben a nők kivételes vezető szerepet játszottak ennek a csúcsnak az eredményei lehettek volna nagyra látóbbak, ennek ellenére elmondhatjuk, hogy pozitív eredmények születtek, és nem utolsó sorban azért, mert a nők részt vettek a folyamatban, tehát az, az a kis eredmény, ami született, az annak köszönhető, hogy a nők nagyon eltökélten vettek részt a klímaváltozási csúcson. Tegnap az hatékonysággal kapcsolatos véleményemet beszéltük meg, és hát a két téma nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ez is azt mutatja, hogy a nőket nem lehet csak úgy kizárni a politikából, a gazdaságból. Tehát akárhol is vagyunk, ahol élet van, ahol dönteni kell, ott a nőket be kell vonni. A jelentés ö, ö, gondolatmenetével egyetértünk, a klímaváltozásnál sem fogadhatjuk el, hogy ez a nemek szempontjából semleges Ugyanakkor tudomások-e venni, hogy egyensúly hiány van, illetve egyenlőtlenségek vannak, különösen a szegényebb országokban, a világ szegényebb területein. Az előadótól hallottuk, hogy a világ szegény, szegényebb népessége különösen érintve van. A természeti katasztrófákra is gondolhatunk, ezek kapcsán a nők nagyon sokat szenvednek diszkrimináció miatt, a szegénység miatt, a, a vízhiány miatt, az asszály miatt. A, a nők kevésbé tudnak hozzájutni az élelmiszerhez, az energiához. Sokszor rákényszerülnek, hogy kimaradjanak az iskolából, hogy anyaként álljanak helyt. Támogatjuk azt a gondolatot, hogy a nőket teljes mértékben be kell vonni a klímaváltozás elleni harc minden területén, hiszen ők maguk a változás képviselői. Én úgy gondolom, hogy a klímaváltozási csúcs jó példája volt ennek, hogyha a nők veszik kézbe a, a folyamatokat, akkor történnek dolgok. A különféle klímaváltozási szintek között ugyancsak meg kell eh, említenünk a kutatás területét. A nőket itt is be kell vonni. Aztán a ritka természeti eh, erőforrások gazdálkodása területén eh, a nők rendelkeznek azzal a tudással, ami szükséges a környezeti fenntarthatósághoz. Ezt nem hát figyelmen kívül hagyni. A nők érzékenyebbek a környezeti fenntarthatóság iránt, a tudásukat pedig ki kell aknázni, fel kell használni. Egyébként én a magam részéről néhány módosító indítványt terjesztek majd elő, különös tekintettel a női lét sajátosságaira, illetve az erőszakos migrációra, Aztán úgy gondolom, hogy a fejlesztési és segítségnyújtási szakpolitikákban a nemek szerinti megközelítést mélyítenünk kell. A fejlesztési segéllyel kapcsolatos szakpolitikákban úgy érzem, hogy eddig nem kellő súlyan szerepelte a nők kérdése. Ezzel együtt gratulálok az előadónak, szerintem nagyon jó a jelentés. és jó hozzájárulás lesz, e, amelynek segítségével e, több figyelmet kap az, hogy milyen szerepet játszhatnak és játszhat, kell játszani a nőknek, valamint milyen fő kihívásokkal nézünk szembe. Köszönöm szépen, Pierti Kejnen asszonyé a szó. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégák, először is én is csatlakozom a dicséret, dicséretet mondók táborához valóban nagyon jó jelentés született, a kritikus pontokat, illetve a kritikus dinamikát jól emelte ki a jelentéstevő. Igaz, hogy a nők a legsérülékenyebbek, ez a gazdaságra is igaz, illetve a ritka erőforrásokra is. E, valóban vannak sérülékeny területek, ahol különösen érintve vannak a nők. Tehát valószínűleg e, a nők a adják a legsérülékenyebb csoportot, pontosabban a gyerekekkel együtt ők szenvedik el a klímaváltozás legsúlyosabb következményeit. Ezért tehát elvárható, hogy kapjanak hatáskört a döntéshozatalban. Ezért teljes mértékben támogatom az általános felvetéseket, különös tekintett az általános kérdésekre és a klímaváltozási témákra is. Valamiféle iránymutató mechanizmust kellene eh, körvonalaznunk, illetve konfliktus kezelési eh, taktikákat is ki kéne dolgoznunk. Ezen kívül úgy gondolom, hogy intézményi szinten eh, meg kellene, hogy legyen a jogunk ahhoz, hogy a nők tiszta környezethez, illetve megfelelő erőforrásokhoz juthassanak. az előadó egy másik témát is e, e, említett, és ez sok probléma gyökere, nevezetesen a politikai hatáskörök szegregációja. A nők a szociális vagy e, oktatási területen nagyon felelős pozíciókban vannak, tehát szükség volna arra, hogy a forrásokkal is tudjanak gazdálkodni, például költségvetési és egyéb erőforrásokkal. Tehát a gazdasági döntéshozatalban több nőre van szükség. Elnök úr, egy kicsit hangsúlyosabban kellene említeni a jelentésben, hogy a nőknek egyfajta pozitív hatásköre van Gondoljunk bele, hogy a lakosságnak hányad része a nő. Nézzük meg, hogy a világon a civil szervezetekben a nők vannak többségben, és ők a legaktívabbak. Igaz, hogy elsősorban a gyermekek oktatásában vesznek részt, ugyanakkor befolyásolják a mindennapi fogyasztói döntéseket, tehát ennél fogva politikai, illetve gazdasági döntés hozatali lehetőséget kellene, hogy kapjanak a mikroszinteken is. Én nem tudom, hogyan lehet támogatni a szervezeti együttműködés területén, illetve azt, hogy a nők, mint döntéshozók, hogyan tudnak erősebben fellépni. Itt indulhatnának a változások. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. A következő én magam vagyok, a hozzászólók listáján én is árnyék jelentéstevő vagyok ebben a jelentésben, és egyetértek elődeimmel. Nagyon jó ez a gondolatmenet. A legjelentősebb dolgokat tartalmazza, és nagyon jó módon kezeli ezeket a kérdéseket. Néha még vannak hozzáfűzni valóim. Felteszik sokan ezt a kérdést, hogy mi köze az éghajlat változásnak a nemek közötti különbségek kérdésének. Mindkettő nagyon fontos, nagyon befolyásolja az emberek jövőjét, szociális életét, Szerintem nagyon jó javaslatokat tartalmaz ez a jelentés, és a legfontosabb aspektusokat kezeli. Kevés hozzáfűzni valóm van tehát. Az egyik, hogy megmagyarázhatna, hogyha meg kellene magyarázni, hogy miért tesszük ezt, akkor azt mondhatnánk, hogy ez tehát a férfiak és a nők vásárlási szokásai nagyon eltérőek. A férfiak sokkal több húst, autót vásárolnak, illetve energiát fogyasztanak, aminek hatása van a klímaváltozásra is. Ezt talán belevehetnénk. Egy másik dolog, ami a betű ket illeti, a kilences ponthoz kapcsolódik, ahol a nők ismereteit hangsúlyozod. Nagyon jó példák vannak itt, de én meg tudnék nevezni három példát, ahol a nők részvétele és képzettsége hozzájárultak az előrelépéshez, és ezáltal hatékonyabb vízgyűjtő rendszereket és víz megőrző rendszereket tudtak kiépíteni a nők munkájának köszönhetően. Hondurasban is sok fát ültettek, több mint négyezret, amely javította az élelmiszer ellátást. 93-ban volt egy orkán, körülbelül, és nagyon sokan meghaltak ezzel kapcsolatosan, de Lamaszikában senki nem halt meg, aminek az oka vélhetően az volt, hogy a nők korábban képzést kaptak az előrejelzések, a jelek tanulmányozásában, és ezért felkészültek. Tehát amire is kitértél, a nők hozzájárulása javíthatja mindenkinek az életfeltételeit, ha részt vesznek ezekben a folyamatokban. Egy dolog még van, hogy EU szinten értjük ezt, vagy pedig a nemzeteket szólítjuk fel erre, hogy vezessük be a környezetvédelmi politika valamennyi területén az egyenjogúsági célokat, tehát egyenjogúsági célkitűzéseket rendelünk hozzá ezekhez a pontokhoz diplomácia terén is. Hogyha ez már eleve benne lenne, az szerintem jó lenne. Köszönöm szépen a nagyon-nagyon jó jelentést. Då går ordet till fru Papadopoulou asszony. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azt szeretném mondani, hogy ez egy kiváló jelentés. Mindent tartalmaz, ami említésre méltó, és különösen az éghajlat miatti menekülteket emelném ki. A sok fejlődő országot érint ez a kérdés, hiszen az éghajlatváltozás sok természeti katasztrófát okoz. Azt látjuk, hogy sok férfi, nő, de gyermek is kényszerül arra, hogy elköltözzön, máshová települjön át, és itt láthatjuk, hogy mit jelent az, hogyha valaki az éghajlatváltozás miatt válik menekülté, a nőknek gondoskodni kell a gyerekekről, illetve az idősekről, valamint a különböző fogyatékossággal élőkről is, és a család összetartó erejét ők képezik. Ezért a társadalom összetartása is megkérdőjeleződik. A mikrohitelek melyeket nők számára biztosítanak, garantált kellene, hogy legyenek. Biztosítani kell, hogy újra vissza tudjanak állni a munkába a fejlődő országokban is, illetve hogy több lehetőségük legyen a nőknek a fejlődő országokban. Láttuk az Európa Tanácsban és más szervezetekben is, hogy azokon a helyeken, ahol a nők mikrofinanszírozási támogatásokat, hiteleket kaptak, a gyermekek helyzete is javult. Fontos tehát, hogy az éghajlat miatt menekülté váltakat támogassuk, így módon a családi összetartást is támogatjuk. Ezt a lehetőséget ki kellene emelnünk, hiszen ez lehetőség arra, hogy a nők újra aktívak legyenek. Köszönöm szépen. Nem látok több jelentkezőt szólásra. Pentopais asszonyt kérdezem a bizottságtól, hogy szeretne hozzászólni. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt mindenkinek. A bizottság nevében, illetve a klímaváltozási fő igazgató nevében köszönetet mondok a jelentésért. A női, illetve a nemi perspektívát gyakran hagyják figyelmen kívül, különösen a klímaváltozás kapcsán. Mindenképpen fontos, hogy a nőket is felvegyük az érintett felek közé, és nyomás alá helyezzük azokat, akik nem vállalják a felelősséget. A 2012 utáni időszakban a fejlődő országokat és a fejlett országokat egyaránt nagy felelősség terheli a klímaváltozás kapcsán. Reméljük, hogy a, a kezdeményezések hatását mindenhol érezni fogják különös tekintettel a kevéssé fejlett országok asszonyaira. Az a fontos, hogy a legsérülékenyebbeket segítsük a klímaváltozás hatásainak az enyhítésében. Ez a munka megosztásnál is igaz, hiszen a férfiak és nők között nem egy, egy, egyformán oszlanak meg a terhek nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni. Az elhangzottakkal az Európai Bizottság egyet ért. Azt szeretném csak javítani, hogy egy ilyen párhuzamos szálon futtassák a nők egyenlőségét, illetve a nemek közötti egyenlőség, illetve a klímaváltozás kérdését az Európai Unió felismerte és elismerte, hogy a nemek egyenlősége a fejlődésnek egyik kulcsfontosságú tényezője, a 2010-15. év közötti bizottsági stratégia ugyancsak hangsúlyosan kezeli ezt. Beszélünk arról is, hogy a nemek közötti egyenlőséget a központi szerephez kell juttatnunk, a mainstreaming eh, gondolatára utalok itt. Eh, létrejön egy intézet a nemek egyenlőségével kapcsolatban. Eh, az klímaváltozási szervezeti egység nevében még elmondanám, hogy odafigyelünk a nemek közötti egyenlőségre. 2013-as e, e, munkatervünkben ez különösen hangsúlyt kap. A bizottság, a biz, az én e, biztosom megemlítette, hogy itt a nemek közötti egyenlőség legfontosabb területe a fejlődő országok területe, de nyilvánvaló, nem is kell külön mondanom, hogy ezt európai szinten is hasonlóan kell kezelni. A bizottság ö, ö, jegyezte a, a jelentés megállapításait, a megfogalmazott kéréseket, tanulmányozni fogjuk, és visszatérünk a témára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végül megadom a szót Kilnészen asszonynak. Csak örömömet szeretném kifejezni, hogy a módosítók mennyire javítani fogják a szöveget. Köszönöm mindenkinek, és várom a további munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lezárom a vitát akkor már csak az időbeosztást szeretném pontosítani. A módosítókat legkésőbb január 10-én 12 óráig lehet benyújtani, és január 25-27-én fogjuk megtárgyalni. A 20, január 20, február 27-28-án fogunk erről szavazni. Ezzel túllépünk ezen a ponton, és visszatérünk a 14-es pontra. A nők részvétele a politikai döntéshozatalban minőség és egyenlőség. Átadom tehát a szót Pieti Keinen asszonynak. Parancsoljon. puheenjohtaja, hyvät kollégat. Naiset poliittisina päätöksentekijöinä on kysymys. A nők a döntéshozatali pozíciókban ez mind az egyenlőséget, mind a minőséget érinti. Az egyenlőséget érinti olyan szempontból, hogy a nőknek is joguk van a politikai döntéshozatalban és előkészítésben való részvételre ugyanolyan mértékben, mint a férfiaknak. A nők a politikai döntéshozatalban a legmellőzöttebb csoport más kisebbségek mellett, mint például a szexuális kisebbségek, akik gyakran pozitív diszkriminációban részesülnek minél sokszínűbb a döntéshozók csoportja a politikában, annál több nézőpontot sikerül bevonni a politikai munkába, és jobb politikai döntéseket lehet hozni. Nyugtalanító fejlődés az unión belül pillanatnyilag, hogy a nők előrelépése a helyi és a központi szinten egyaránt megtorpanni látszik. Helyi szinten még visszaesést is tapasztalunk, tehát nagyon messze vagyunk még az 50-50 vagy a 40-60 százalékos megosztástól a döntéshozatalban. Jó okunk van tehát arra, hogy végignézzük, mely akadályok szerepelnek még strukturális akadályokat is találunk. Egyrészt vannak akadályok a jóléti társadalmakban, ahol a nőkre hárul leginkább a gyermekgondozás és az idős gondozás, valamint a nők rosszabb gazdasági helyzete, rosszabb munkafeltételek, tehát a nőknek általánosságban rosszabb feltételei vannak a politikai életben való részvételre, és arra, hogy átadják másnak a gondozásban végzett felelősségüket. A médiákban és a politikai döntéshozatali struktúrákban is tehát háttérbe szorulnak a nők, még a politikai pártokban is hiszen sokszor áldozati szerepet osztanak a nőkre, sőt, még a nőket is teszik felelőssé azért, hogy miért nincsen nagyobb politikai hatalmuk. Előfordulhat, hogy azt mondják, hogy egy anya gondoskodjon a gyerekeiről, és nem foglalkoznak azokkal a strukturális problémákkal, hogy a nők egy anyuka például nem gondolja, hogy ő is részt vegyen a politikai életben, tehát az övé a felelősség. A politikai struktúrákban is át kell gondolni, hogy a nők hogyan vegyenek részt a döntéshozatalokban, a döntéshozatali struktúrákban és a politikai hatalom megosztását is át kell gondolni a politikai pártokon belül is. Általában a feladatokat női és férfi feladatokra szokták felosztani, és ez tükröződik a demokratikus feladat megosztásban is. Tehát a nők elsősorban szociális kérdésekben, pénz, elosztásban, egyéb alárendeltebb pozíciókban foglalnak helyet, míg a férfiak magasabb vezető pozíciókban, politikai vezető, vezetésben vesznek részt, és a nőknek hátrányosabb helyzete is van a munkaerőpiacon, valamint a gazdasági szempontból is, mint a férfiaknak és ehhez jönnek még a sztereotíp gondolkodás minták, melyek ahhoz vezetnek, hogy a nők egyszerűen kevesebb pénzügyi kerettel rendelkeznek, például a politikai választási kampányokban is. A pártpolitikai anyagi eszközök hozzáférhetősége is rosszabb nők számára a kampányok során. Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy ha megnézzük a nőket, mint politikai döntéshozó csoportot, akkor elmondhatjuk, hogy arányaiban sokkal kevesebb nőt találunk, és a feladat megosztás is nagyon egyenlőtlen nők és férfiak között a politika terén arra is gondolnunk kell, hogy a vezető tisztviselők között is kevesebb a nő. Nem utolsó sorban a gazdasági döntéshozók között sokkal több a férfi, és a nők nagyon alulreprezentáltak. Gyakran a vezető tisztviselők készítik elő a politikai döntéseket, ami ahhoz vezet, hogy a nők kétszeresen is alul reprezentáltak, mind az előkészítés, mind pedig a politikai döntéshozatal terén. A nőknek sok ö, erényük is van, sok erősségük is van, mint politikai döntéshozóknak. Például nagyon aktívak ö, sok szervezet munkájában. Elnök úr, Ebben a jelentésben megpróbáltam teljesen konkrétan kifejteni, hogy milyen eszköztárhoz nyúlhatunk az egyenlőtlen helyzet megváltoztatásában, és hogyan tudnánk közelebb kerülni az egyenlőséghez. Szükség van nemzeti és EU szintű stratégiákra is, a különböző akadályok elhárításában, melyek megakadályozzák a nők részvételét a politikai döntéshozatalban. Az egyik része ennek az, hogy a döntéshozatali struktúrát meg kell reformálni, mind EU szinten, mind nemzeti szinten. Hiszen ez lehetőséget biztosítana arra, hogy a nők összetudják egyeztetni a munkájukat a családi élettel. Támogatást kell adnunk a nőknek a választási kampányok során, illetve támogatni kell a női szervezeteket, a nemzeti választások és az EU parlamenti választások idején is, de sok ö, olyan intézkedésre is szükség van, amely előírja a választási szabályokat, illetve a vezető pozíció betöltők kiválasztását. A pártokat valamilyen módon ösztönözni kell arra, hogy ugyanannyi nőt alkalmazzanak, mint férfit, ugyanannyi női jelölt is legyen, valamint a belső döntéshozatali szervekben is ugyanannyi nő legyen, mint férfi. Ezen a téren talán alkalmazhatnánk egyfajta rendszert a nemzeti szinten is a választások során a jelöltek összeállításában. Ezen kívül olyan esetekben, ahol a tagállamok bemutatják a bizottsági posztokra a jelöltjeiket, szerintem jó lenne, ha egy női és egy férfi jelöltet is állítanának, és a bizottság gondoskodna arról, hogy a biztosok között is ugyanannyi nő legyen, mint férfi. Ezen kívül fontos az is, hogy a magas Európai Uniós pozíciókban is biztosítsuk az egyenlő, nemek egyenlő részvételét, és a jelöltek között is ugyanannyi nő legyen, mint férfi. Ezen kívül célszerű lenne ha a nemzeti parlamentek szervei olyan módon működnének, hogy a fontos pozíciók betöltői között is megfelelő legyen a férfiak és nők megoszlása. A cél természetesen az 50-50 százalékos -50 megoszlás. Három választási időszak során lehetne ellenőrizni, hogy sikeres volt-e a törekvésünk. A stratégiák önmagukban azonban nem elégségesek. Szükség van megfelelőbb szintű kutatásokra, és a különböző célok megvalósítására szükség van ellenőrzésre is, valamint arra, hogy a bizottság is befektessen ennek a területnek a kutatásába. De sem a kutatás, sem az ellenőrzés nem elég, hanem kötelező érvényű folyamatokra van szükség nemzeti és EU szinten egyaránt. Ilyen módon ellenőrizhetővé válik, hogy miért nem valósulnak meg az egyenlőségi törekvések, intézkedések, hogy hogyan lehetne a politikát befolyásolni olyan irányba, hogy elérjük az egyenlőséget. Köszönöm szépen az összes együttműködő munkáját, köszönöm az áljelentéstevő munkáját, a titkárság munkáját, és remélem, hogy sok hozzászólás lesz, még a kritikus hozzászólásoknak is örülök, hogy együtt átgondolhassuk ezt a kérdést. Köszönöm szépen, mondja az elnök, megnyitom a vitát, az első hozzászóló Vír asszony. Megadom a szót. Ma Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a rendkívül alapos anyagért. Mert valóban úgy érzem, hogy nagyon alapos munkát készített. Mindannyian tudjuk, hogy a döntéshozatal minősége a döntéshozóktól függ, és ez az egész társadalom életére kihad. Minden érintett felet be kell vonni a döntéshozatali eljárásba. Nem tíz vagy 20%-os arányban, hanem maximális mértékben, amennyire csak lehet. Ez persze nem jelent semmit, hogyha csak itt magunkban beszélgetünk a témáról, ugye a Nőjogi Bizottságban e, mindenképpen e, szó van arról, hogy a nőket nagyobb számban kell bevonni a döntéshozatalból. E, nem maradhatunk meg a status quo jelenlegi szintjénél. Tehát úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan, hangsúlyozom, hogyan ö, tudnánk ö, a férfiakra hatni, hogyan tudnánk a megközelítési módunkat ö, megváltoztatni. A társadalmak többsége szerintem ö, nem igazán veszik komolyan a nemek egy, egy, egyenlőségének kérdését. E, nyilván a változás valahol az agyban kezdődik, innen kellene elindulnunk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bilbao asszony következik szólásra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la ponente el esfuerzo. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, hálás vagyok az előadónak a végzett munkájáért. Ma délután három órakor van a módosítók benyújtásának a határideje mi ellenkező értelmű módosítósokat fogunk beterjeszteni a, a fair és demokratikus eljárás jegyében. Európában a lakosságnak több mint felenő, tehát mindenképpen arra volna szükség, hogy ki egyensúlyozott legyen a férfiak és a nők részvétele. Lehetséges, hogy ez megfogalmazásbeli kérdés. A legtöbb ilyen témájú jelentésnek van egyfajta megfogalmazása, amelyet elfogadtunk. A mi módosítóink sajátos kérdéseket vetnek fel, politikai pártok, illetve szakszervezetek szemszögéből nézzük a kérdést, ezeket a specifikus kérdéseket nem említették. A szakszervezetekről ez a jelentés nem szól, holott azoknak nagyon fontos szerepe van a munkahelyen, illetve a társadalom egyéb területein. Amit a világon mindenhol látunk, és Európában is, nem csak nemzeti szinten, hanem regionális és helyi szinteken is, az, hogy amikor jogi és közigazgatási intézkedésekkel segítették az egyenlő részvételt, akkor jó eredmények születtek. Tehát elég egyértelmű, hogy milyen intézkedésekre van szükség, Úgyhogy jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy konkrét intézkedéseket tudunk kidolgozni a tovább lépés érdekében. A jelentésből hiányolom azt, hogy mi nehezíti meg a nők szerepét hogy, hogy megfelelő szerepet tölthessenek be például a parlamentekben. Vannak jogszabályok például a póttagok helyzetével kapcsolatban. A nők esetében, ha például anyasági szabadságra vonulnak, akkor a pótlás, a helyettesítés eh, kérdése nincs megoldva, nincs elég egyértelmű jogszabály erre. Eh, ezek ugye felelnek eh, azért, hogy egy bizonyos szavazáson jelen legyenek, vagy netán nők elnöki pozíciókat töltenek be, tehát ezekre a helyzetekre, ezekre az akadályokra, a helyettesítés kérdéseire specifikus szabályozást kellene kimunkálni ennél fogva, tehát ezek az intézkedések meg fogják változtatni a közgazgatási konstrukciókat, sőt, akár a választási szabályokat is, hiszen az választásoknál kimondták, hogy a részvétel legyen kiegyensúlyozott, tehát legalább 50% nő legyen a, választók, a választhatók között. Most azonban nem így van, hanem a nők aránya kisebb. A jelenlegi választási törvény eh, lehetővé teszi számunkra, hogy eh, odafigyeljünk a kiegyensúlyozott részvételre. Tehát, amint említettem, ezeket a módosítókat beterjesztjük, mert eh, nem csak nemzeti szinten kell fellépnünk, hanem regionális szinten is. Európa az a nemzetek és a régiók Európája, és a régiók területén pozitív tapasztalatok vannak. A Baszkföldön 2005-ben a teljes egyenlőségről szóló törvényt fogadtunk el. A közalkalmazotti törvény ugyancsak lehetővé teszi az egyenlő arányú részvételt nem csak a parlamentben, hanem a kormányban is Ilyen szellemben fogalmazott módosító indítványokat fog beterjeszteni, ami pedig a jelentést illeti. Voltak dolgok, amiket nem igazán értettem meg, eh, hogy például a nők hogy vesznek részt a választott pozíciókban. Ez a négyes pont. A kiegyensúlyozott részvétel legalább 50 százalék, fenn kell, hogy maradjon legalább három egymást követő terminusra. Én szerintem e, e, ez legyen egy állandó dolog. És utána nem kell többé kvóta. Tehát nem igazán értem, hogy miért három parlamenti turnusra e, kell fenntartani ezt a kvótát. Aztán van egy másik rész, hogy ösztönözzük a nőket a politikai életben való részvételre, 16-os pont, Beszéltünk a családi élet és a munka szétválasztásáról, illetve összhangba hozataláról. Szerintem, hogyha erről van szó, akkor meg kell beszélnünk azt, hogy a, a szülési, illetve anyasági szabadság vagy apasági szabadság milyen költségvonzatokkal jár az államok számára továbbra is problémás, hogy az anyasági szabadság, illetve az apasági szabadság alatt továbbra is százszázalékos bérezést folyosítsanak. A médiáról is beszélnünk kell, mert ha megnézzük, hogy a politika milyen, a médiában milyen szerepet játszik a média, nézzék csak meg, vegyék fel az újságot, és egyszer csak kiterül, hogy a nőknek, a politikai szerepének nincs, nincs egyfajta imidzse. A főcímek, hogyha nőről van szó, nőkről van szó, nem mindig pozitíven fogalmaznak. nem akarok belemenni abba, hogy most Európában melyik nő fontos, de például ugye megemlíthetnénk Merkel kancellárasszonyt, de persze vannak egyéb képeink, ezzel együtt nagyon kevés nő van vezető szerepben a politikában. Vannak jogszabályok, például az ENSZ szabályai, azt látjuk, hogy évről évre a nők a nők részvétele a döntéshozatalban jó a jólét szempontjából, a hatékony irányítás szempontjából, tehát egyáltalán pozitív szerepet töltenek be. A férfi image a nemzetközi döntéshozatalban inkább konfliktusokhoz kötődik a női részvétel inkább a béketeremtéshez, a békéhez kapcsolódik. A nők mindig a béke pártján vannak. Ennél fogva tehát ezért kell nekünk a politikai célokban együtt munkálkodni. Köszönöm, mondja az elnök. Papadopoló asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is Gratulálok a jelentéstevőnek, Piati Keinen asszonynak, amely, amelyben azzal foglalkozik, hogy szükség van ellenőrző mechanizmusokra, a különböző szakpolitikáknak az ellenőrzésére. Nagyon sok eszközt nem használtak eddig, pedig szükség lenne rájuk, azért, hogy megvalósítsuk azt, amit a jogi, jogszabályokban lefektettünk. Én a szocialista frakciónak az árnyék jelentéstevője vagyok, és úgy látjuk, hogy a nők a gazdaság és a pénzügyi, a kereskedelmi, a védelmi, a külügyi és más ágazatokban alul képviseltek különösen vezető helyzetekben, bizottságokban, szakbizottságokban és frakciókban, de még az Európai Bizottságban is csak egy harmada a biztosoknak nő. És ezekkel kapcsolatosak a módosítók is, amelyeket benyújtottunk, benyújtunk majd déli három, délutáni három óra előtt. Mindent megemlítünk, amire szükség van az államnak, a politikai pártoknak, a médiának, a bizottságnak, a tagállamoknak, a politikai szervezeteknek a szerepéről szólunk. Igazából az változtathatna a helyzeten, hogyha vannak jogilag kötelező intézkedések, amely a tagállamokat kötelezik arra, hogy mindenütt megfelelő képviseletet biztosítsanak a nőknek. Mindegyik országnak megvan a saját rendszere, és különböző módon állítanak jelölteket a politikai rendszerben, és nagyon gyakran a nőknek nincsenek ugyanolyan lehetőségei a megválasztásra, mint a férfiaknak. Épp ezért a módosítóinkban hangsúlyozzuk, hogy ezeknek az eszközöknek kötelező jellegűeknek kell lenni, és természetesen támogatjuk a különböző olyan intézkedéseket, amelyek a tudatosságot növelik, és amelyek lehetőségeket biztosítanak a nőknek. Végül pedig túl sok állásfoglalás van már ezzel a kérdéssel kapcsolatban a különböző nemzetközi szervezetekben, a pekingi, a New Yorki platform területén, az Európai Parlamentnek is több állásfoglalása van ezzel kapcsolatban, pedig tulajdonképpen arra van szükség, hogy az egyik országban egy jó gyakorlatot megvalósítsanak, mint például a skandináv országokban, a nők politikai részvételét illetően. Ezeket a bevált gyakorlatokat a többi tagállamban is meg kellene valósítani, hiszen különben ha mindegyik tagállam a saját eh, politikáját dolgozza ki, hogy hogyan változtasson a helyzeten, nagyon sok időt fog igénybe venni. Tehát a jogilag kötelező érvényi intézkedések a leghatékonyabb eszközök egyike. És így tudjuk eh, megvalósítani eh, a nők egyenlőségét. Köszönöm szépen! Én is a hozzászólók listáján szereplök, mert, szereplek, mert én is árnyékjelentéstevő vagyok ebben a témában. Akár csak a korábbi jelentésben világos itt is, hogy mik, milyen kérdésekkel kell foglalkozni. Itt nem csak szószaporításról van szó, hanem valóban lépésekről, amelyeket meg kell tenni. Tehát nagy örömmel olvastam ezt a jelentést, tervezetet. És üdvözlöm, hogy ilyen nyíltan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Nem nyújtottam be sok módosítót, de az egyik az én szempontomból fontos. Tudom, hogy beszéltünk a kvótákról, és tudom, hogy ez egy érzékeny kérdés, de én úgy látom, hogy egy, ha egy testületben a nemek szerinti megoszlást vizsgáljuk, vagy hogyha egy feladat kerében ezt vizsgáljuk, és a, az emberek minőségét és kép, képzettségét nézzük, akkor tulajdonképpen 50-50 százalék -50 megoszlást kellene látnunk. De ha nem ezt látjuk, akkor annak az az oka, hogy kvóta létezik már, általában a férfiak férfiakat választják meg, a fiúk, amikor felnőnek, akkor úgy látják, hogy mindig nekik kell a vezető szerepet játszani. Tehát a társadalomban formalizálni akarják a kvótákat, tehát nem informális kvótákat akarnak használni. Szerintem ezt egy kicsit meg is lehetne szigorítani Gondolok itt a hármas pontra, ahol például az áll, hogy a parlament felszólítja a tagállamokat arra, hogy megfelelő esetekben tegye ezt, és ezt szerintem itt a megfelelő eseteket kihúzhatnánk. A négyes pontban még Bilbao asszony is azt mondta, hogy lehet, hogy itt kihagyhatnánk azt, hogy három terület, a kilences pontban a felszólítja a bizottságot és a tanácsot a nemek közötti egyensúly fokozására magas beosztású tisztségviselők felvetésekor szükség esetén. Tehát ezt is kihagyhatnánk, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen szükséges. De ezek a hozzáfűzések csak marginálisak, e, minden nagyon jónak tartok. Egy hozzáfűzni való van, 15-ösben. Tehát amikor kiküldjük saját csoportjainkat, akkor a delegációk összetételét is figyelembe kell venni. Hiszen előfordulhat, hogy nehéz előírni ezt, de tekintettel kell lenni arra, hogy milyen a delegáció összetétele. Tehát Kopenhágában nem lenne jó két férfit elküldeni, jobb lenne egy nőt és egy férfit, de hát ez a helyzet. Tehát akkor lehet, hogy ezt a, az egyenlőségi perspektívát is bele kellene venni a delegációk megalkotásába. Egy másik dolog a beszédidő kérdése. Tehát, hogy például ne csak én beszéljek, mint elnök, hanem hogy adjak időt a nőknek is a hozzászólásra. Itt jön be a férfiak és a nők közti egyenlőség. Persze sok nő van jelen, de mégis a férfiak beszélnek. Ami pedig a briefingeket illeti, ezekben is kellene, hogy meg kellene, hogy nyilvánuljon az egyenlőség perspektívája. Ezeket a módosításokat fogom például javasolni, de, remé- de gondolom, úgy gondolom, hogy nagyon kiváló jelentéssel van dolgunk. Köszönöm. Kénészen asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék egy kérdéshez visszatérni, és pedig a politikai pártok kérdéséhez. Tehát, hogy hogyan tudjuk lehetővé tenni, hogy előre lépjünk. Mindenképpen támogatom azt, hogy jogilag kötelező intézkedéseket kell hozni, nem pedig ideilogilag megalapozott döntéseket. Én Franciaországban a zöldeknek a tagja vagyok, amelyek 84-ben már belevették az alapszabályba a paritás kérdését, tehát hogy egyenlő módon kell szerepelni a férfiaknak és nőknek a jelöltek listáján például és Franciaországban az elsők között volt a Kalai régióban egy női elnökünk, aztán elnökválasztási jelöltünk nő, most is van egy, aztán egy nemzeti titkárunk is volt, és jelenleg az Európai Parlament francia delegációjában nyolc nő van a 14 tag között. Tehát hogyha az alapszabályokba beleírjuk a paritást, akkor ez kötelezővé válik, és akkor jönnek az eredmények is maguktól. Tehát eh, meggyőződésem, hogy ezt így kell csinálni. Épp ezért szeretném azt, hogy a hármas szakaszból vegyék ki azt, hogy ha ez lehetséges lesz. Szerintem nem kell ilyen bátortalannak lenni, igenis követelni kell a paritást. Nos, a kvótákat illetően szintén a paritásról kell beszélni, hiszen a társadalomban vannak férfiak és nők, és ezért egyenlőségről, tehát paritásról, egyenlő képviseletről kell beszélni. Tehát a százalékokat, azokat lehet, hogy más kategóriákban lehet alkalmazni, például a szakmai szervezetekben, vagy más szervezetekben, ahol azt mondhatjuk, hogy szükség van arra, hogy ennyi százalékban legyenek például gazdálkodók, oktatók, stb., tanárok, stb., de a paritás az más jelent. Az azt jelenti, hogy figyelembe vesszük a társadalmat alkotó két nemet. Épp ezért nagyon fontos, hogy azt a szót, hogy paritás használjuk. Eh, Köszönöm szépen. A bizottság képviselőjének, Fasztra asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megadta a szót nekem. Ez a jelentés tervezet nagyon is kiegyensúlyozott, és nagyon fontos témával foglalkozik, mert a nőknek a hatalomban való képviseletéről szól. Ez a kérdés az egyik öt prioritást élvező tervez, terület az Európai Bizottság stratégiájában, a férfiak és a nők közötti egyenlőség területén, tehát a 2010-2015-ös időszakról van szó. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság ösztönözni szeretné a nők részvetelét a az, Euró, az elkövetkezendő európai parlamenti választásokon. Több olyan programot is elindítottak, mint például az alap jogi és egyenlőségi és az állampolgárok Európája programokban. Ahogy a jelentés is hangsúlyozza, az Európai Bizottság rendelkezik egy adatbázissal, amelyet 2004-ben állítottak össze, amely lehetővé teszi, hogy egy kiegyensúlyozott jelentést hozzanak létre a nők politikai életben való részvételéről az európai nemzeti szinteken. Ezen kívül a gazdasági életben és a közigazgatási életben. Még az igazgatóság, igazságszolgáltatás területe is ide tartozik. A bizottság továbbra is támogatja ezeket a kezdeményezéseket, amelyeket a jelentésben is említenek. A külső kapcsolatokat illetően amelyel a jelentéstervezet is foglalkozik. A külszolgálat több szinten is foglalkozik a nők képviselőivel és a helyzet javításával a politikai szinten. Ezt a, a saját soraiban kezdi, de a külpolitikájában is folytatja. Nyilvánvalóan nem szeretném felsorolni itt most az összes intézkedést, csak jelezni szeretném, hogy amikor az ENSZ nők szervezetét létrehozták, akkor a bizottság szoros kapcsolatokat alakított ki ezzel az új szervezettel, és pedig egy stratégiai partneri kapcsolatot hozott létre ezzel az intézménnyel, azért, hogy hatékonyabban tudjon együttműködni a nemek közötti egyenlőség kérdésével. Volt egy egyetértési nyilatkozat, amely a partnerséget dolgozza ki. Az Európai Unió kulcs szerepet játszik a választás megfigyelés területén, és ennek keretében jelentéseket is összeállítottak, amelyek a nemek dimenzióját is figyelembe veszi, és az adatokat is vizsgálja a női jelöltekkel kapcsolatban. Egy fontos eszköz az 1325-ös állásfoglalásnak a végrehajtása, amely a nők részvételével foglalkozik a béketeremtésben. Épp ezért nagyon fontos számunkra, hogy a nők is döntéshozatali szerepet vált, választhassanak a béketeremtésben. és a béke fenntartásában a különböző országokban. A külszolgálati szervezet a nők helyzetét javítani szeretné ezeken a területeken is. Az utolsó eszköz az a demokráciáért és az emberi jogokért tarcoló európai oszköz. Ez a nők védelmében állt fel ezen a területen. Hangsúlyozni szeretnénk a politikai pártok kulcs szerepét is, hiszen az ő segítségükkel lehet valós változásokat létrehozni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Végül pedig Pietikáinen asszonyé a szó. Köszönöm szépen ezeket a konstruktív megjegyzéseket, és mindenképpen bele szeretném venni ezeket a jelentésbe, és reméljük, hogy egy egyhangulag elfogadható jelentés lesz. Egyetlen megjegyzésem lenne a hármas bekezdéssel kapcsolatban, ez pedig a when appropriate, tehát szükség esetén című kifejezés. A különböző országok annyira különbözőek, hogy vannak olyan választási rendszerek, ahol nem lehet kvótákat felállítani, felállítani de lehet, hogy majd egy más megfogalmazással meg tudjuk ezt úgy oldani, hogy ez nem lesz ugyanolyan kötelező érvényű a különböző politikai pártoknak. Van még egy megjegyzésem. A három egymást követő időszak, ahol a nemek közötti paritásra van szükség. Erre azért gondoltunk, hogy ne csak az 50%-a a szakbizottsági vezetőknek legyen férfi vagy nő. Például a, a FEM bizottságban ugyanannyi férfinak kellene lenni, mint nőknek, de hogyha jó férfi vezetőnk van, elnökünk van, akkor nem akarnánk ezt most megváltoztatni a következő évben egy nő érdekében. Tehát három egymást követő választási időszakban lehetnek mind férfiak, mind nők az elnökök, tehát mint például a külügyi és a védelmi bizottságban. Tehát így akarnánk ezt a fajta paritást meg, megvalósítani mindegyik bizottságban. Köszönöm. Rendben, köszönöm szépen. Akkor tehát ezt a vitát lezárhatjuk, csak az időbeosztást szeretném pontosítani. Ma tehát december 20-án három óráig lehet legkésőbb módosító javaslatokat benyújtani. Erről a jelentésről január 25-26-án fogunk szavazni. Ezzel a 14-es pontot lezártuk. Köszönöm szépen. Most tehát a 18-as pont következik, amely a következő a listán. A nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004 per 113-as EK tanácsi irányelv átültetése és alkalmazása. Gurmai asszonynak adom meg a szót. Thank you very much, dear... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy sokkal izgalmasabb, hogyha ennyi kolléga van, de hát talán az én hibám is, mert novemberben Togóban egy másik ülesen vettem részt, és nyilván nem tudtam két helyen jelen lenni, és saját magam szerettem volna bemutatni ezt a jelentést, nem azért, mert azt hiszem, hogy más kolléga nem tudta volna megtenni, és nagyon köszönöm Angélának, Angelának, hogy segített. Ez egy nagyon érdekes téma, izgalmas téma, és természetesen egy modellként is szolgálhat. Tehát arra, hogy amikor a bizottság az nagyon vonakodó, nem tudom, hogy ki képviseli itt a bizottság. Nos, tehát amikor a bizottság nem hajlandó, mint most is rám figyelni, akkor e, hangsúlyozni kell, hogy ez a kérdés, ez a normál állampolgárokra, mind a férfiakra, mind a nőkre nagy hatással van. Épp ezért készítettem el egy munkadokumentumot. És nagyon hálás vagyok, hogy az összes szolgálat már a 23 munkanyelven rendelkezésünkre bocsátotta ezt a dokumentumot, hiszen nagyon fontos, hogy az egyenlő bánosmód kérdését mindenki megértse. Röviden kell csak hozzászólnom. Szerencsére ugyan van időnk ennek a megtárgyalására. Ez a munkadokumentum online is megtalálható, tehát az interneten is, tehát mindenki elolvashatta már, és Nyilvánvalóan ön, az önök véleményét szeretném hallani elsősorban, ezért nem akarok sok időt tölteni ennek a ö, bemutatásával, hiszen magáért beszél ez. Tehát ezért csak néhány kérdést szeretnék ö, hangsúlyozni. Először is a 2004-es irányelvnek a megvalósítására, a 113 per EKI irányelvnek az átültetésével kapcsolatban én vagyok a felelős, elsősorban az ASA esettel kapcsolatban. Az Európai Uniónak egy dokumentumot kellett volna előállítani azzal kapcsolatban, hogy hogyan valósítják meg ezt a rendeletet a tagállamokban, és a parlament majd erről a dokumentumról beszélt volna. Sajnos a jelentés még nem kezdő, készült el, többször elhalasztatták, és most az év végére tervezték, de szeretném a pontos dátumot hallani, hogyha most itt valaki képviseli a bizottságot. Érthető ugyanis ez a késlekedés, mert ugye a teszt asa egysetről van szó, de most azért nem igazán látom a késlekedés okát. Tehát kérem a bizottságot, hogy minél hamarabb mutassák be az ő véleményüket. Ez azért fontos, mert most egy egészen másfajta Európa alakul ki. Az emberek úgy érzik, hogy Európa nem gondoskodik róla, róluk. Lehet, hogy nem tudják a tagállamok, hogy hogyan kellene lépjük, pedig december 21-e a határideje. Tehát én szerettem volna megvárni a bizottságnak a jelentését, mielőtt a saját jelentéstervezetemet bemutatom, de ebben az esetben úgy éreztem, hogy az irányelvnek vannak olyan fontos részei, amelyek azonnali figyelmet követelnek tőlünk. Azért, hogy a vitát elősegítsem a szakbizottságban, és hogy lássam, hogy önöknek mik a benyomásai a, az irányelvvel kapcsolatban, különösen a teszt jelentéssel kapcsolatban, ezért kidolgoztam ezt a dokumentumot. Épp ezért a munkámat nem csak a bizottság jelentésére kellett alapozni, hanem a nemek, a hátrányos megközelítés, az áruk és a szolgáltatásoknak az ellátása szel, látásával kapcsolatban, és a 2004 per 113 per LK tanácsi irányelvvel kapcsolatban, és egy másik jelentése kapcsolatban, ami 2009. júliusára megy vissza. Tehát ez a munkadokumentum elsősorban egy áttekintést akar nyújtani az irányelv megvalósítását, átültetését kapcsolatban, és hangsúlyozni az én meglátásomat a problémákkal kapcsolatban, és hogy ezeket hogy tudjuk áthidalni. Én szeretném a bizottságnak bizonyítani, hogy mi készen állunk az együttműködésre, és hogy ennek, az irány, ennek a jelentésnek hatása van más irányelvekre is. Tehát tehát látok pozitív előrelépéseket, ugyanis a bizonyítás terhében előreléptünk, tehát az egyenlő bánásmódnak az elvének a megsértését, hogy hogyan kell bizonyítani, ezt a nemzeti jogszabályokba átültették sajnos nem minden kritériumokat teljesítenek mindegyik tagállamban. Az egyik eredménye az irányelvnek az, hogy a tagállamok többsége explicite szabályozza a hátrányos megkülönböztetés, elsősorban a terhesség és az anyaság kérdésében a lakhatási ágazatban vagy a törvények alkotásában láthattuk a problémákat. Ezen kívül az orvosi eszközök és más területeknek a területén. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyen, amelyekkel kapcsolatban még további munkára van szükség. Az irányelveket átültették a legtöbb tagállamban, de a le, voltak olyan tagállamok, ahol nem volt teljes az átültetés, vagy a határidő túllépték vannak olyan tagállamok, amelyek csak átmásolták ezeket az intézkedéseket, és komoly különbségek vannak az átültetésekben és a, végrehajtásban. Van egy fontos kérdés, amelyel még foglalkozni kell a nemzeti jogszabályokban, és pedig a szoptatással kapcsolatos jogszabályokkal. Azt hiszem, hogy érdekes lenne elemezni a szexuális zaklatást, amely az oktatási rendszerben történik, még akkor is, hogy ez kívül esik az irányelvnek a hatáján. Ezen kívül a médiatartalom kérdése is, még akkor is, hogyha kívül esik a hatájon, figyelembe vehető, hiszen fontos szerepet játszik a sztereotípiák kialakításában. A tájékoztatás és a, a, az adatoknak a szolgáltatása nagyon fontos, mert ezzel kapcsolatban jogsértési eljárások van, sok vannak. Ezen kívül egy nyilvános adatbázisra is szükség van, amely e, eszközként szolgálhat a, e, a nemin alapú hátrányos megkülönböztetés e, területén, amikor a sértettek jogaival foglalkozunk. Tehát szükség van arra, hogy a bevált gyakorlatokat is kicseréljük. Negyedik megjegyzésem a teszt esettel kapcsolatban. Mint tudjuk, az 5.1-es cikke az irányelvnek, a különböző biztosítási díjak és juttatások kiszámítása során a nemek közötti megkülönböztetés az különbségeket eredményez, és az általános szabályoktól való eltérésben az 5.2 pont cikk szerint az a tagállamoknak lehetőségeket biztosít, hogy arányos meg, különbségeket biztosítsanak hogyha a nemnek a felhasználása meghatározott tényező a különböző biztosítás matematikai és statisztikai adatok kiszámításánál tehát ne legyenek időbeli korlátozások, és mindegyik tagállam felhasználta ezt az eltérést a különböző típusú biztosításoknál, elsősorban az életbiztosításnál. 2011. március 1-től az Európai Bíróság az eltérést érvénytelennek biztosította 2012. decemberétől. Világos, hogy az, a nemek közötti különbségek eh, bonyolultabbá válnak a biztosítási termékekkel. Parlamenti képviselőként engem, a, a, számomra az állampolgárok érdeke a legfontosabb, hiszen ők a fogyasztói ezen termékeknek. Gondoljuk a piacra. A tanulmányok azt mutatják, hogy a biztosítási díjaknak az azonnali emelése az életbiztosítások területén várható, elsősorban a nők számára. Ezért nagyon érzékeny az az egyensúly, amelyet meg kell találnunk én azt szeretném, hogyha az üzleti élet az ennél érzékenyebb, bonyolultabb módszereket dolgoznak ki, de ez nem úgy néz ki ugyanakkor az operatív törvényeknek a kigodozgása nem az én feladatom. Egy kérdés véleményem szerint az, hogy a férfiak és a nők ugyanolyan helyzetben vannak-e a biztosítások területén, vagy pedig mi mások vagyunk, mint a férfiak. Az adatok azt mondják, hogy sok szempontból az élettartam, várható élettartamot illetően például más a helyzet a nők és a férfiak között. Ma differenciált bánásmód van az biztosítások mások diait illetően. Tehát a nem e, ezen eddig tényezőként szerepelt. Tehát a kérdésem az, hogy az ipar továbbra is felhasználhatja a nemet a, a, e, a biztosításokban, e, például a biztosítási kockázat figyelembevételét illetően milyen társadalmi következményei lesznek ennek az, a biztosítási termékekre, és a fogyasztói igényeket, keresletet illetően. Ennek lehet jelentős hatása a magánnyugdíjakra is, és a megtakarítási rendszerekre is, és a nyugdíjakra is, és pont Erről beszéltünk tegnap délután Andor biztos úrral az ítéletnek nincsen vissza, tehát a retroaktív hatása, az 5.1 cikk az új szerződésekről beszél, a 2007. december 21-ei utáni esetekre. De mi történik a megújított szerződésekkel? Ha figyelembe vesszük a rövid átmeneti időszakot, akkor kérdőjelek jelennek meg, és a következő peres eljárásoknak az elkerülése biztosítására. A jogbiztonságnak a biztosítása szükséges a fogyasztók számára. Kedves kollégák, legyünk őszintősek! őszinték, hogyha a biztosítási ipar nehéz helyzetbe kerül, akkor ki fogja végül megfizetni ezeket a költségeket, ami a biztosította. A a bizottság azt mondja, hogy a jogszabálynak a megváltoztatása e, nem fontos. Redding biztos asszony azt mondta, hogy a végrehajtási iránymutatások e, egy közlemény formájában ebben a hónapban megszületnek. Ezt még mindig várjuk. Számomra biztos, hogy szükség van a jogbiztonságra, és egy részletes, átfogató iránymutatásra, méghozzá nagyon sürgősen ugyanis bizonytalan, hogy ezek az iránymutatások vajon elegendőek lesznek-e a jogbiztonság és a következetesség megvalósítására. Tehát ilyen szempontból további figyelmet kell fordítani ahhoz, arra, hogy a jogszabályt a körülményekhez igazítsák, de hogyha a bizottság erre nem haladó, akkor nem sokat tehetünk. Ugyanakkor a tét nagyon magas, hiszen hogyha az age irányelvet figyelembe vesszük, akkor a megvalósításban hasonló problémákkal nézzük szembe. Épp ezért remélem, hogy ezt a bírósági határozatot figyelembe figyelembe fogják venni a különböző jogszabályoknál. Azt hiszem, a munkám az nem egy személyre kitalált show, hanem szeretném, hogyha mások osztják ezeket a nézeket, akkor ez mindannyiunk számára fontos lehet remélem, hogy a bíróságnak a határozata nyomán a többiek is osztanák a véleményet, pedig de sajnos csak én vagyok az egyetlen jelentéstevő, de itt van Matéra asszony. Reméljük, hogy lesz majd egy jó generációs megbeszélés ezzel kapcsolatban, és reméljük, hogy osztjuk a virány, az irányelvnek a meglátását, és köszönöm a figyelmet, és mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket kívánok és remélem, hogy ez nem egy mission impossible, tehát egy lehetetlen küldetés eredményt is el tudunk érni. Nagyon szépen köszönöm, ahogy elmondta, nincs túl sok képviselő jelen ebben a pillanatban, de nekem minden esetre van már egy kérdésem azzal kapcsolatban, mit leírt. Számos ajánlás szerepel itt az a végén, dokumentum végén az a kérdésem, hogy volna-e konkrétabb javaslata arra, hogy mi a szakbizottság részéről mit tehetnénk konkrétan? Tehát, hogy gondolt-e konkrétabb javaslatokra is? Nem tudom, hogy mi a helyzet, kicsit körülnézek. Nem. Tehát megadhatom a szót Tomboly asszonynak a bizottság részéről. Je vous remercie. Köszönöm szépen, mint önök tudják, mióta a teszt ással határozatot hozták a bírásakor, mindegyik féllel konzultáltunk, tehát a fidasztoknak a képviselőivel, a biztosítási intézményeknek a képviselőivel és a tagállamokkal. Reding biztos asszony gyorsan az év végéről iránymutatásokat szeretne létrehozni, amely a legfontosabb kérdéseknek a tisztázására, amelyeket ez a bírósági határozat magával hozott. Meg erősítem, hogy az év végére elfogadjuk ezeket az iránymutatásokat, tehát ez azt jelenti, hogy holnapra, és egy évvel a bírósági határozattal, tehát tiszteletben tudjuk tartani ezt az egyéves időszakot, amelyet a biztoság, bizot, bíróság a határozatában kötelezővé tett. Gurmai asszonynak adom azt. Ugye, talán összesen három kollega van itt a teremben, de szerencsére kiváló elnökünk van. Kérdésem volna, holnapra kész lesznek ezek a dokumentumok ez az Európai Parlament utolsó ülésnapja. Szerintem a, biztos, a bizottságnak emberként kellene tiszteletbe tartani bennünket. Nekünk is jogunk van a szabadságra. Miért nem voltak képesek megcsinálni ezt az anyagot kicsit korábban? Ez a dokumentum ugyan már november közepén kész volt. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben tiszteletbe tartottam a bizottság érdekeit, illetve vártuk tőlük az iránymutatást. Ez valójában azt jelenti, hogy a bizottság nem foglalkozik, nem törődik az Európai Parlamenttel. És ezt nagyon sajnálom, hogy ki kell mondanom. Még valami. Senki nem jött oda hozzám, hogy konzultáljon se a szakmából, se sehonnan, semmiféle dokumentumot, semmi visszacsatolást nem kaptam, nem kaptam meghívást ö, arra, hogy megbeszéljük ezt. Ugye én vagyok a, a raportőr ennek az anyagnak Tudni kell, hogy ez az Európai Parlament erősebb most, mint valaha. Mi képviseljük az európai polgárokat. A kis csapatommal kidolgoztuk ezt a munkadokumentumot. Azt akartuk megmutatni ezzel, hogy felelősek vagyunk. És most három mondatot kapok, azt mondja, hogy igen, konzultáltunk, és akkor mi van? Mi a visszacsatolás? Mi a tagállami visszajelzés? a biztosítási szakmának a véleményére is kíváncsi vagyok. Most foglalkoztak ezzel? Nem. Mert hiszen a dokumentum még mindig nincs kész. A magam részéről úgy hiszem, hogy a bizottságnak tiszteletben kell tartania bennünket itt a parlamentben, és tisztelt elnök úr, önnek is volt egy kérdése. Egy gondolataimat osztom meg önnel, arra motiválom önt, hogy segítsen nekem, hogyan tudunk további lépéseket tenni. Ön például, mint elnök, írhat egy levelet arról, hogy december 20-a van, és egy mukkanást nem kaptunk sehonnan az age irányelv kapcsán hasonló következményekre számíthatunk. Igen, akkor azt mondják, hogy jön egy másik teszt ASA ügy. Hogyha, hogyha felelős állampolgárok vagyunk, akkor precíznek kell lennünk. Morális válság van Európában. Az, állampolgárok elvárják, hogy tegyünk értük. Persze hálás vagyok, hogy holnapra meg lesz a dokumentum, de hát ugye azzal együtt, hogy a, az intézkedés hatályba lépését egy évvel előzi ez meg, de sajnálom, én úgy gondolom, hogy mostantól kezdve mindenki elvonul szabadságra és élvezi a karácsonyi ünnepeket. Ez egy helyén való kérés a bizottság felé. Ugye nem bábuk vagyunk, hanem komoly döntéshozók. Elnök úr, köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, aki itt maradt. Okay, de finns Rendben, senki más nem szerepel a hozzászólók listáján, így tehát lezártnak tekinthetjük ezt a vitát kiemelném az időbeosztásunkat. Február 27-én, 28-án fogunk vitát folytatni erről a jelentésről, és a módosító javaslatok benyújtásának utolsó határideje március 1 12 óra. A bizottság március 27-én fog erről szavazni a Strasburgi plenáris ülésen való megtárgyalás időpontja még nincs kitűzve. Most tehát áttérünk a 16-os pontra, illetve a 16-os és a 17-es pontokat együtt is tárgyalhatjuk, hiszen részben összefüggnek, és az előadó is ugyanaz. Hogyha senki nem ellenzi, akkor a 16-os és a 17-est együtt tárgyaljuk, és át is adom Matera asszonynak a szót. Parancsoljon. Grazie, Presidente. Anch'io noto come la collega Z... Köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> Zitához hasonlóan én is azt mondom, hogy valójában érdekfeszítő ez a téma, hiszen ilyen nagy létszámban akarják hallani a kollégák azonban önnel, elnök úr, kiváló társaságban vagyunk itt. Figyeltem a, a tehát én készítettem el ezt a két véleményt, tudják, hogy az Európai Unió alapításának egy alapelve a férfiak és nők közötti egyenlőség, a paritás elve és ez visszatükröződik az Európai Unió költségvetési tételeiben is. A, az első vélemény az Európai Unió általános költségvetéséről szól, a második viszont a a Vilniuszi intézet költségvetését veszi célba, a nemek közötti egyenlőség Európai Intézetéről van szó. A vélemény tulajdonképpen két vagy három bekezdésből áll. E, el kell mondanom, hogy szerintem e, fontos e, konkrétizálni a nemekkel kapcsolatos szakpolitikára fordított költségvetés kérdését. A másik véleményben egy kicsivel több anyag található. Ez a Vilniuszi intézet témája. A, annak, a, annak a költségvetésnek a második címében a különféle költségtételeknél 195 ezer eurót befagyasztottak, mert a Vilniuszi kormány fizette az épület bérleti díját. azonban december közepétől és a jövőben ez megszűnik. Az operatív költségeknél a hármas címa alatt ugyancsak befagyasztottak 220 ezer eurót, mert nem lehet megvalósítani különféle projekteket és programokat, mert az intézetnek hát kezdetben problémái voltak, nem találták meg az állományi létszámot azokat, akik elvégzik a munkát. Szeretném, hogyha a, az intézet minden szükséges szakértőt alkalmazni tudná méghozzá jó időben, hogy a kutatási munkát elvégezzék. A már felvett projektekkel kapcsolatban. Még egy észrevétel, a véleményemben elmondom, hogy fontos, hogy az intézet mutassa meg, hogy az év folyamán milyen nehézségeket talált, mi akadályozta őket a munkájukban. A teljes átláthatóságra van szükség, ennek segítségével itt a parlamentben hozzájuthatunk a számunkra szükséges információkhoz. Végezetül pedig az időbeosztásra kapcsolatban is szólnék. Január 10-e a módosítók határideje. Ez gyakorlatilag a karácsonyi ünnepek után van, szinte azonnal. Ezen kívül nincs hozzáfűzni való két ö, egyszerű véleményről van szó, de hát azért fontos kérdésekről szól ez az anyag. Szeretném, hogyha ennek alapján folytathatnám a Vilniuszi Intézet támogatását, fontos munkát végeznek. Az elnök egy pillanatra levette a fejhallgatóját, azt hittem, hogy tanult olaszul, de ez tévedés volt. Mindenesetre köszönöm szépen elnök úr a figyelmét, és alelnökként eh, mindig állásan vettem, hogy egy aktív, keményen dolgozó férfi eh, viszi a levezető elnöki tisztet. Remélem, hogy jövőre ugyanilyen gyümölcsöző lesz a munka. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm kicsit gyorsan kellett levennem a fejhallgatómat, tehát csak 30 másodpercig nem volt rajtam, de mégis végighallgattam, figyeltem. De hát gyakorlom az olaszt is. Gurmai asszony. Exactly our Hungary. Pontosan a, a a magyar tolmács azt mondta, hogy jól érti az eh, olasz nyelvet, nagyon jó, hogy eh, ilyen. Yeah multilingvisztikus megközelítés van. Először is hiszek abban, hogy egy kérdés, ahol nagy a részvétel, ugye az EU általános költségvetésről van szó, nagyon fontos, hogy egyértelművé tegyük, hogy szorosan odafigyelünk a kérdésre. Biztos vagyok benne, hogy Barbara egy fiatal ember, aki azonban tekintélyt vívott ki magának ebben a férfiak által dominált bizottságban. Itt is aktív, de a Költségvetési Bizottságban még aktívabban vesz részt, hogyha megnézzük a munkáját, látom, hogy nagyon fontos. A javaslataik között van egy mondat, azt mondja, hogy a, a nemek kérdését figyelembe vevő audit az egy előfeltétele a költségvetési tervezési munkának. Én azt hiszem, hogy ez körvonalazza a jó együttműködést. A nemek közötti egyenlőség Európai Intézete lehet egy olyan intézet, ahonnan jó tanulmányok készülhetnek, ez a munkánknak jó alapot adhat, de egyelőre még nem tartunk itt. Reméljük, hogy jövőre már meg lesz az intézet költségvetése. Nyilvánvaló, hogy a munka szükséges. Egyébként a gazdasági hanyatlás és a pénzügyi válsággal kapcsolatos előadásnál, véleménynél már egyértelművé vált, hogy statisztikai adatokra van szükségünk. Én azt szeretnék, szeretném kérni a Nemek Közötti Egyenlőség Intézetétől, hogy ilyen jellegű kérdéseket ilyen tanulmányokat készítsenek. Egyébként elégedett vagyok Barbara munkájával, egymás árnyék jelentéstevői vagyunk de úgy gondolom, hogy valamennyiünk nevében eh, a legjobbakat eh, kívánhatjuk neki. Egész évben kiváló eh, munkát végeztek, de mondhatnám ezt itt a kör, körben dolgozó tolmácsok vonatkozásában is. Mi kell? Szerintem erősebb jelenlétre van szükségünk, akkor, amikor a szakbizottsági elnöki székben ül, bebizonyította, hogy érzékeny a nemek kérdéseivel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Hangsúlyozom, hogy Matara asszony javaslatai, hogyha átolvassuk ezeket a javaslatokat, akkor elgondolkodik az ember, hogy miért nem voltak ezek már eredetileg benne de úgy tűnik, hogy ezek a javaslatok már, már rég szükségesek lettek volna, és furcsa, hogy miért nem voltak benne, de most átadom a szót Bauer asszonynak. Thank you so much. Köszönöm szépen. Először is szeretnék csatlakozni a jó kívánságokhoz, Mindenkinek minden jót kívánok, és el szeretném mondani, hogy Barbara jó indulatát nagyra értékeljük. Az az érzésem, hogy a tavalyi gyakorlat, amikor az utána következő év költségvetését vitatjuk, vagy a mentesítést, akkor fontos lenne, hogy a Nemek Intézetének az igazgatója is jelen legyen. De mivel ez az intézet messze van, és néha elveszítjük a kapcsolatot az intézettel, E, nyilván problémát jelentene, hogyha ez az intézet egy másik épületbe költözne. De a koordináció ezzel a bizottsággal sokkal jobbá is válhatna a jövőben. De e, a soros elnökségek előkészítésében ez az intézet nagyon fontos. Tehát fontos lenne, hogyha megfelelő időben megkapnánk ezt a tájékoztatást. Az az érzésem, hogy a Landbach asszonyt, vagy valaki mást meghívhatnánk, aki a kapcsolatot tarthatná a parlamenttel és a szakbizottsággal. Azért, hogy megbeszélhessük, hogy mi is történik abban állapodtunk meg, hogy egy évben egyszer ilyenfajta eszmecserére szükség van, és azt hiszem, hogy a költségvetéssel vagy a mentesítéssel kapcsolatban e, fontos lenne az ilyenfajta vitára. Köszönöm. Köszönöm Bauer asszonynak. Egyetértek önnel, és e, ezt a kérdést e, ezzel a kérdéssel foglalkozni fogjuk, nagyon jó javaslatnak tartom, tehát bele tervezzük majd a menetrendbe. Kérdezem, hogy a bizottság kíván-e hozzászólni? Nem szerepel senki a hozzászólók listáján. A bizottság részéről nem kíván senki hozzászólni. Nem kívánnak hozzászólni, rendben. Akkor rátérünk a zárszóra. Matera asszony. Igen, elnök úr, szeretném Bauer asszony kezdeményezését támogatni. Nagyon fontos, hogy a Nemek Intézetét Nemek Intézetével együttműködve tudjunk erről a kérdésről beszélni mivel hogy néhány kolléga nem volt jelen, nem tudtunk elmélyedni ebben a kérdésben, ahogy ön is mondta, elnök úr, a gazdasági és a költségvetési kérdéseket általánosságban nagyon nehéz kérdéseknek tartják. Szeretnék azonban amellett szólni, hogy a, a Parlament Költségvetési Bizottsága elmondta, hogy nagyon fontos kérdés hiszen nagyon sok szándék van, és lehet, hogy nem, lehet, hogy szeretne az ember sok mindent elérni, de nem sikerül. Fontos, ez, kezd, ezt a kezdeményezést támogatom, tehát Bauer asszony kezdeményezését. Rendben, akkor tehát úgy látom, hogy lezárhatjuk ezt a vitát. Akkor tehát már csak az idő beosztásról szólnék, tehát a módosítók benyújtásának határideje a mai nap, december 20-a 3 óra, tehát 15 óra, és január 25-26-án fogunk erről szavazni. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság március 27-én fogja ezt tárgyalni, tehát ma három óráig lehet benyújtani a módosítókat. Tehát most a 16-17-es pontot lezárjuk, áttérünk a 19-es pontra. Egyéb kérdések? Ilyen nincsen. Tehát a 20-as pont következik. A következő ülés január 25-26-án kerül megrendezésre itt Brüsszelben. Ezzel csak az, azt szeretném még elmondani, hogy karácsony következik, mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok az összes résztvevőnek, a tolmácsoknak is. Remélem, hogy mindenki egy kicsit kipiheni magát, és utána ismét találkozhatunk majd januárban új erővel, frissen, üdén leszünk itt. Köszönöm szépen mindenkinek, mindenkinek boldog karácsony, boldog új évet kívánok! 11.30. A koordinátorok ülése 11.30-kor kezdődik.